A francia illetékes haté- hatóságok közölték velem Thierry Cornillé és Patricia Lalonde parlamenti képviselői kinevezéseit már Sylvie Gulár és Mariel de Sarnez helyére fognak ők jönni május 18-ai hatállyal. A parlament elfogadta az ő kinevezésüket és az új kollégákat köszöntjük, és az eljárási szabályzatban lefektetettek értelmében ők meg is kezdhetik a munkájukat.